üzenete, üzenete, éppen ezért nagyon jó az, hogy ma többen elmondták, hogy nem egy pártnak vagy másiknak címezzük ezt az állásfoglalást, hanem Ukrajna egészének. Köszönöm Koval képviselőnek, és most egy percben a GNGL e nevében Kolicek kolléga következik. Köszönöm szépen.